az IMF és a bizottság nagyon hamar javaslattal fog e tekintetben előállni. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom a vitát. Holnap 12 óra 30-kor szavazunk a jelentésről. A napirend szerint Matéra asszony jelentése a következő egyedülálló anyák helyzetéről szól a jelentés. Négy percben a jelentés készítője kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentés tevőknek, és minden kollégának, aki hozzájárult ahhoz, hogy gazdagodjon a szövegem új tartalmi elemekkel hiszen nagyon fontos, hogy támogassuk ezt a nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportot. Ezeknek a gyermeküket egyedül nevő nőknek eh, két feladatot kell megoldani, a szakmai eh, pályafutásokat folytatni, és mellette nevelni a gyermekeiket. Elvárható lenne, hogy konkrét formában támogatást kapjanak az európai intézményektől is ezek a nők. Megtiszteltetésnek tartom, hogy elkészíthetett elkészíthettem ezt a jelentést az egyedülálló anyák helyzetéről. Az Európai Parlament először készít egy ilyen jelentést, amelyben felsoroljuk, milyen intézkedésekkel kellene segíteni a gyermeküket egyedül nevelő anyákat. Fontos lenne megszervezni egy nyilvános meghallgatást, meghallgatni, hogy azok a szervezetek, amelyek segítik ezt a, a csoportot, milyen kívánságokat fogalmaznak meg, hogyan képzelik el a gyermekeket egyed, az egyedülálló nők segítését. Az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Írországban, Spanyolországban számos ilyen szervezettel találkoztam, és itt Brüsszelben is jártam egy olyan szervezetnél, ahol egyedülálló anyák tudnak beszélgetni egymással, tapasztalatot cserélni, és így tulajdonképpen mi is jobban megértjük, hogy a mindennapokban milyen nehézségekkel küzdenek meg az ilyen nők. A FEM bizottság tett egy látogatást Lengyelországban, ahol szintén tájékozódni próbáltunk az egyedülálló anyák helyzetéről elhanyagolt csoportjáról beszélünk itt a lakosságnak. A gyermeküket egyedül nevő, nevelő nőkről nagyon eltérő kép él a tagállamokban a déli országokban, Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában, Görögországban, abból indulnak ki, hogy a nagy család segít a gyermekét egyedül nevelő anyának az északi országokban, Németországban, Svédországban, Dániában. A különböző társadalmi szervezetek vették át ezt a segítő funkciót, különböző támogatási formákat dolgoztak ki. Közép- és Kelet-Európában vegyes a kép. Vannak olyan országok, ahol nagy hangsúlyt kap a nagy család, segítő támogató szerete, de itt is megfigyelhető tulajdonképpen elég nagy különbség az észak és a déli modellek között. Jelenleg Európában a nők 5%-a neveli egyedül gyermekkét. Észtországban és Lettországban pedig 9% ez az arány. Az egyedülálló anyákat gyakran megbélyegzik, azt mondják, hogy könnyelmű tinédzserek, de hát tudnunk kell, hogy az ilyen nők 65%-a 25 és 64 év közötti eh, korú. A gazdasági válság hatására még súlyosabb helyzetbe került a nőknek ez a csoportja a bérkülönbségek, a bérolló tovább nyílt, és sok helyzetben el is adósodnak ezek az egyedülálló anyák, pusztán azért, hogy nevelni tudják, iskoláztatni tudják a gyermekeiket. Kisebb a biztonságuk, mint a kétszülős családokban élő nőknek és természetesen egy egyedül anyának mindent egyedül, minden feladatot egyedül kell ellátnia. Sokszor ez orvosi problémákhoz is vezet, mert egyszerűen nincs idejük arra sem, hogy kipihenjék magukat. Jellemzően alacsonyabb iskolázottságúak is a gyermeküket egyedül nevelő nők, és ezért nehezebb elhelyezkedniük a munkaerőpiacon. Azt hiszem, kimerítettem a négy percet, szívesebben beszéltem volna tovább is, de sajnos azt hiszem most be kell fejeznem. Már csak annyit mondanék, hogy a jelentés nagyon sok újfajta kezdeményezésre is utal, és új célokat is megemlít, amelyeket az EU ki kellene, hogy tűzzön magának, hiszen az EU számára prioritássá kell, hogy váljon ez a kérdés, hogyha azt látjuk, hogy ezeknek a nőknek egész Európában nő, a, az, nő az egyedülálló anyák száma. Elnök, köszönöm szépen. Matéra asszony,

Grazie, la Köszönöm szépen, Zabovska asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt eh, biztos asszony. Az egyrőlő anyák helyzete rendkívül nehéz, mindent megtesznek a gyerekükért, és ki vannak téve annak a veszélynek, hogy szegénységbe kerülnek, és pontosan ezért támogatom azokat az erőfeszítéseket, hogy támogassuk azokat a nőket, akik egyedül maradnak a vállás után. Tudjuk, hogy a, azok a nők, akik egyedül nevelik gyerekeiket, sokkal ö, költségesebbek a, a, az állam számára, és ezért kell támogatnunk a családokat, mert ö, nagyon sok elvált, nagyon sok ö, vállás ö, a gazdasági problémák következménye is a családban. Az első feltételnek annak kell lennie, hogy a bizottság megértse azt, hogy a család nem csak együttélő emberek csoportja, nem csak a házasság nem csak egy papíron létező szerelem, hanem ha még azt is halljuk állandóan, hogy nemek közötti egyenlőség van, akkor is most az erőálló nőkkel foglalkozunk, és nem pedig az erőálló apákkal. Elnök, köszönöm szépen. Rajtova asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném támogatni ezt a jelentést, amit Barbara Matea készített az erőálló anyákról. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak megfelelő modellt kell kínálniuk az egyedülálló anyák támogatására megfelelő egyensúlyt kell tudni teremteni a gyerekvállalás és a munka között. Itt nem csak az egyedülálló anyákról van szó, hanem a házasságban élő párokról is, hiszen őket sem szabad hátrányos helyzetbe hozni. Annak érdekében, hogy ne növekedjen az egyedülálló anyák aránya. Az oktatás a lehető legjobb megoldás, figyelembe véve a demográfiai változásokat Európában. Az Európai Bizottságnak segítenie kell a legjobb gyakorlatok cseréjében a tagállamok között, és koncentrálni kell a civil szervezetekre, amelyek az egyedülálló anyákkal foglalkoznak, illetve az, hogy hogyan lehet őket a munkaerőpiacra visszahozni. Elnök, köszönöm szépen. Costa képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek ezért a nagyon érdekes és gazdag jelentéshez. Tudjuk, hogy Európában több mint 5%-a a nőknek erőlálló anyák, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy 85%-a az erőlálló szülőknek és az nő, tehát látjuk, hogy ők azok, akik függnek a szociális jutatásoktól, és szeretnék arra is utalni, hogy nagyon különböző minden esetben a helyzet, már jogi szempontból is, a gazdasági szempontból is. Észak-Európában fiatal egyedülálló anyákat találunk, a skandináv országokban, illetve az Egyesült Királyságban, ilyen fiatal egyedülálló anyák vannak, viszont délen azért vannak egyedülállóak, azért egyedülállók az anyák, mert elváltak. Tehát Észak-Európában teljesen más a helyzet, ott eléggé sűrűn szőtt a szociális háló, viszont más régiókban sokkal nehezebb a szociális helyzet, mivel kevesebb, vagy kisebb a rendszer. Főként a fiatal egyvállaló anyák kerülhetnek nehézségbe. Kétfajta sebességet láthatunk a helyzet tekintetében, attól függően, hogy hol él valaki. Össze lehet hasonlítani azt, hogy milyenek a szociális rendszerek, és meg lehet azt is nézni, hogy nem lehetne egyfajta mixet létrehozni. A munkaerőpiacon is a komplex helyzetet kell figyelembe venni a nőknek. Flasikova asszony következik. Predsedajúca, pani komisárka. E, v mnohých spoločnostiach preva... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Nagyon sok társadalomban, különösen ott, ahol patriarchális modellek vannak még mindig érvényben, az egyedülálló anyák nem kapják meg azt az elismerőst, amit érdemelnek. Lenézik őket egyfajta átmeneti időszaknak, e, gondolják ezt az egyedülőságot addig, amíg nem talál ez az egyedülálló nő egy új partner, és egy klasszikus családban él tovább. Nagyon nehéz ezeknek az anyáknak a sorsa, és ennyi hiteni lenne, lehetne egy újfajta politikával. Rá kellene bírni a tagállamokat arra, hogy az egyedülálló anyákokat maguk és a gyermekük számára olyan életet teremtsenek megfelelő fizetéssel, amelyre méltóak. Vég hez kell vinni az olyan programokat, amelyekkel az egészségükön, a képzettségükön változtatni lehet, megfelelő megélhetés biztosítva nekik és lakhatást is. Az egyedülálló anyákat tehát mindenképpen támogatni kell. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Nevidelova asszony kap szót. Kedves kollégák, az egyedülálló anyák helyzete itt Európában szörnyűséges, nagyon magas számban találkoznak a szegénység problémájával, a szociális kirekesztéssel, a munkanélküliséggel és a rossz fizikai állapottal, egészségi állapottal. A diszkrimináció sem ritka a körükben. Ezért van szükség az olyan programokra, hogy támogassuk őket és a gyermekeiket, karrierjük építésében is támogassuk őket, tanácsadást nyújtsunk nekik, sőt, biztosítsunk számukra akár adókedvezményeket és azon ö, munkáltatók számára is, akik egyedülálló anyákat alkalmaznak. Vannak önkéntes kampányok, amelyek segítséget nyújtanak a, az egyedülálló anyáknak, de ezeknek általában nincs megfelelő költségvetésük. Olyan eszközöket kell tehát megtalálnunk, amelyekkel a fiatalokat tájékoztatni tudjuk a szexuális viselkedésről, illetve annak következményeiről is. Sajnálatos az is, hogy férfiak nem is vesznek részt ebben a vitában. Ez szomorú. Parola all'onorevole Cescova. Cescova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék jelentéstevő voltam az ECR részéről ebben a témában. Következőt szeretném elmondani. Csehországban négyből egy gyermek egy szülővel nő fel, és ezeknek a fele egyedülálló anya, már mint az egyedül nevelő szülő közül. Ezért mivel nagyon nehéz az életük ezeknek az anyáknak, támogatást kellene nyújtani nekik, sokkal rugalmasabb munkát kellene biztosítani, részmunkaidőt, vagy akár otthonról távmunkát végezni. Megfelelő infrastruktúrára lenne szükség a gyermekek megőrzését illetően, hiszen így tudnának dolgozni a nők napközben. Van némi tapasztalatom a regionális politikában, és ezért tudom nagyon jól, hogy a leglényegesebb mozzanat az, hogy biztosítsuk az egyedülálló anyák számára, hogy dolgozhassanak, miközben nevelik a gyermeküket. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak a munkát, kiválóan dolgozott, a legfontosabb problémákat ö, fogalmazza meg ebben a jelentésben, és úgy gondolom, hogy a célkitűzések is helyes irányba mutatnak. Ugyanakkor az ECR tagjaként van egy kérdésem, és ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy az eszközök, amelyek itt felsorolásra kerülnek a jelentésben, egészségügy, társadalombiztosítás, ezek tulajdonképpen EU-s az EU asztala, de a tagállamoknak is van teendőjük ezen a területen. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó hozzászóló következik, Vigeske asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európában egyre inkább nő az egyedülálló nő, anyák számára, de az apák is egyre inkább egyedül maradnak, és a gyerekek látják ennek kárát, hiszen nincs, aki vigyázzon rájuk délután. Ezért az Európai Parlamentnek mondania kell valamit ezen embereknek a helyzetéről, akik a gyereküket felnevelik, méghozzá egyedül. Nagyon Fontos, hogy ezeket az egyedülálló anyákat és apákat támogassuk a mindennapi problémájukban is. Európának megfelelőbb programjaik vannak ezen szülők, egyedülálló szülőknek a támogatására, szakképzettséget kívánnak nekik adni, akár önálló vállalkozásra is serkentik őket, de a gyermekeik védelmét is biztosítani hivatottak, amíg ezek a szülők képzettséget szereznek. Tehát Biztosítani kell a szakképzettséghez való hozzáférést és a versenyképessé való tételüket a munkaerőpiacokon is támogatnunk kell. Az elején említettem az egyedülálló apákat, és ezt azért tettem, mert a jelentésnek úgy gondolom, hogy az apákra is ki kellene télteni, még akkor is, hogy a egyedülálló apák száma egyenlőre alacsonyabb. La parola al commissario. Köszönöm szépen, most pedig a biztos asszonyé szó. Elnök asszony, Szeretnék Matéra asszonynak köszönetet mondani. Nagyon hasznos, nagyon aktuális jelentéséért, hiszen ez a téma, amit választott, rendkívül aktuális és fontos. Tudjuk, hogy a háztartások struktúrája eh, folyamatosan változik Európában. Az eh, igen, persze apák is vannak, akik egyedül nevelik a gyermeküket, de azért a többség, az egy szülős háztartások többségében a nő neveli egyedül a gyermekét, és az ilyen nők száma nő. A közelmúltbeli OECD felmérés nagyon feltűnő hasonlóságokat jelez mindegyik tagállamban. 2030-ig 22 és 29 százalékkal fog nőni az egyszülős háztartások aránya. Tehát amit most látunk, az egy nagyon meghatározó trendnek csak az eleje, ezért mindenképpen fellépésre van szükség. Az első intézkedésünk a 2020-as stratégia, a szegénység vagy szociális kirekesztés kockázatának kitett emberek számát két millióra akarjuk csökkenteni. Nos, pont ez a szám ma a, ahány gyerek ér szegénységben, és az ilyen gyermekek több mint 30%-a egyszülős családban él ezért az Európai Szegénység és Szociális Kirekesztés elleni platform létrehozásával szerettünk volna ajánlásokat kidolgozni, aminek a szegénységével 2012-ben hatékonyan lehet küzdeni a gyermek szegénység ellen fontos területeken, mint például a családtámogatások, illetve az alapvető eh, gyermekgondozási, lakás és eh, oktatással összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáférés talán a legfontosabb elemek eh, egyedülálló nők és férfiak számára egyaránt rendkívül fontos, hogy dolgozhassanak ezt elengedhetetlen, ha nem akarnak a szegénység csapdájában maradni. Sok adatot gyűjtünk, megpróbálunk trendeket, tendenciákat meghatározni Ilyen adatok részben már most is hozzáférhetők az OECD család adatbázisában, amelyet egyébként az Európai Bizottság társfinanszíroz, és van egy családtámogatási kalkulátor, amelynek a segítségével a különböző családtípusok jövedelmi helyzetét tudjuk összehasonlítani. Az Európai Család Szövetség egy európai platform családpolitikával kapcsolatos tapasztalat tapasztalatokat cserélnek, kölcsönösen tanulnak egymástól a résztvevők. Ez egy nagyon fontos platform. Itt van az Európai eh, Nemek Közötti Egyenlőség Intézet, itt szintén folyik adatgyűjtés és adatelemzés, a gender mainstreaming kapcsán a kölcsönös tanulás, a legjobb gyakorlatok cseréje eh, kiemelt fontosságú szerepet kap. Tisztelt hát Matéra asszony, most beszélünk először a plenáris ülésen erről a kérdésről, de biztos vagyok abban, hogy nem utoljára tesszük ezt. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom a vitát. Holnap 12 óra 30-kor szavazunk a jelentésről. A napirendünk